Mesdames, Messieurs, chers collègues! Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Most folytatjuk a munkát. Arra kérem szépen, hogy maradjanak csendben, kérem önöket tehát. Folytatjuk a Költségvetési Bizottság nyilvános ülését, és egy óránk van arra, hogy bemutassuk a decentralizált ügynökségek helyzetét és azok finanszírozási problémáit. A következő évre vonatkozóak ezek a megállapítások. Minden évben találkozunk az ügynökségekkel, van egy eszmecsere, a Költségvetési Bizottság és a Trojka között. A Trojka a három ügynökség igazgatójából áll, ők képviselik a többi ügynökséget. A dossziéjukban megtalálják az összes rendelkezésre álló dokumentumot, amely segítségével nyomon követhetik a vitát, és jobban értelmezhetik az elhangzó javaslatokat. Mindenki ismeri azt, hogy mi történt a koreperben a héten, a 2013-as költségvetési tervvel kapcsolatban. Erről a szavazásról hallottunk, ezt a szavazást követi majd a pénzügyminiszterek tanácsának döntése az esetek 98%-ában általában a koreperes szavazást meg szokták erősíteni. Ez a szavazás nagyon is szigorú az ügynökségekre vonatkozóan egy kis különbséget tesznek olyan ügynökségek között, amelyek elérték a céljukat, és azok között, amelyek nem, bizonyos ügynökségek, régiek új feladatokat kaptak, és figyelembe kell venni azt is, hogy néhány ügynökség, teljesen új ügynökség először mutatkozik be, illetve nyújtja a kezét, úgymond. Hát eh, nem mondhatnám, hogy az általános légkört a nagy lelkű adakozás jellemezné költségvetési szempontból. És eh, az ügynökségek kiadásának nagy része az ötös kategóriából való. Szeretettel üdvözlöm kiváltképpen Bertanszett urat az Európai Vegyi Ügynökség részéről. Hol vannak? Ja, az elsősorban ülnek a tisztelt urak. Az elsősorban ülnek, most üdvözöltük az előbb egymást. Mikkel Emborgól, az Európai Vasúti Ügynökség részéről. Üdvözöljük, uram! És Ben Duncan, az Európai Betegség Megelőzési Központból. Itt van körünkben. Ez egy trojka, bizonyos értelemben, kicsit mediterrán trojka, mert hogy nagy vonalú, nagy lelkű trojka. Kriszta Zedlacsek asszony az Európai Munkahelyi Balesetvédelmi és Egészségbiztonság Ügynökség eh, elnöke. Jó napot kívánok! Patrik Gudu úr, elnézést, ki kimentette magát, nincs itt, de egy munkatársát elküldtem, ki képviseli őt, és eh, üdvözlöm azokat a személyeket, akik más ügynökségekhez tartoznak, és akik úgy gondolták, hogy ez a téma elég érdekes és komoly ahhoz, hogy eljöjjenek erre az ülésre, amely, mint egy, említettem, egy nyilvános ülés. Természetesen ez a, ezt a vitát egy javaslat fogja majd zárni, Jutta Haug szakértőnk fogja majd ezt a javaslatot előterjeszteni, és a 2013-as költségvetés jelentéstevője Giovanni Lavia, és majd hozzászól, ha jól értem, a fő előadást Danszett fogja tartani, megadom önnek a szót. Minden előadótól azt kérem szépen, hogy röviden és tömören fogalmazzanak, mert 16 órakor pontban be kell fejeznünk. Igazgató úr, a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathatunk a 2013-as költségvetésről. Arra kérték az európai ügynökségeket, hogy jelezzék azt, hogy a bizottság 2013-as költségvetés tervezete milyen hatással lesz ránk. Jeleztünk különböző példákat, ugyanakkor hangsúlyoznom kellene, hogy ezen példák nem veszik teljes mértékben figyelembe a tanács közelmúltbeli következtetéseit. A tanács tudják, hogy további megszorításokat kér, ami a támogatásokat és a személyzetet illeti, főleg ami az új ügynökségekre vonatkozik, illetve az új feladatokat ellátó ügynökségekre. Például az ESM, vagy az Európai Banki Felügyelet, az Európai Gyógyszerügynökségnél ugye tíz fővel kevesebbet szeretnének a repülésbiztonsági ügynökségnél 32 személlyel kevesebbet, a környezetvédelmi ügynökségnél három embert kívánnak leépíteni, illetve az IT rendszerek kell foglalkozó ügynökségnél szintén leépítéseket szeretnének. Nem arról van szó, hogy csak a tanács kéri ezt, de a tagállamok is az egyes és a kettes fejezethez tartozó ügynökségeknél leépítéseket szeretnének. Ezek, ez ugyanis nem teszi lehetővé, hogy a harmadik fejezethez való tartozó költekezést megfelelő módon hagysa végre az ügynökség. Számos ügynökség 2013 után új feladatokat lát majd el, már komoly kihívásokat jelentett számukra így is az eddig biztosított források szintje, és ezen csökkentések komoly aggályokat jelentenek, mert így ezen ügynökségek nem fogják megfelelő módon végrehajtani a mandátumukat. Ide tartoznak az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az Európai Képzési Alapítvány, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, az Európai Gyógyszerügynökség, a Frontex, a Europol, az Európai Vegyi Ügynökség, aminek igazgatója vagyok. Az Európai Vegyi Ügynökség különösen nehéz helyzetben van az új biocidekkel kapcsolatos rendelet miatt, amelyet itt a parlamentben fogadtak el néhány hónappal ezelőtt. Ez ugyanis a feladatunk ellátását nehezíti, tehát a tanács által javasolt csökkentéseket elfogadták, sajnos nem tudom biztosítani, hogy az új rendelet hatályba lépése megfelelő módon történik majd. Az európai ügynökségek, vagy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az Európai Menekült ügyi támogatási hivatal, a Frontex, nem kaptak kellő forrásokat a bizottságtól, és a tanácstól még annyira sem, ahhoz, hogy ellássák az új feladataikat. Például az EMA-tól elvárják azt, hogy végre hajtsa az új farmakovigilanciai szabályzatot júliustól, és a tanács azt javasolta, hogy csökkentsék a személyzetet, ami miatt 2013 után a mandátumot nem tudja megfelelően ellátni. Tehát, hogyha a tanács álláspontot sikerül keresztülvinni, ez érvényesül, akkor jó néhány ügynökség nem lesz képes a mandátumát teljesíteni, azt a mandátumot, amelyet az európai jogalkotók meghatalmaztak számunkra. Az Európai Ügynökségek igazgatói valamint a Management Board kell, hogy döntsön arról, hogy a mandátum mely részét nem tudják teljesíteni az ügynökségek. Nekünk az ügynökségeknek tényleg jogunk van ahhoz, hogy ignoráljunk bizonyos feladatköröket, amelyeket ránk hárít a jogalkotó. Azt kell mondjam, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe hoz mindez bennünket, a bizottság és a tanács nézőpontja az, hogy az összes ügynökséget egy és ugyanazon pénzügyi keretbe helyezik, ami azt jelenti, hogy ha egy új ügynökség jön létre, vagy egy már létező ügynökség egy új jogi mandátumot kap, akkor a többi ügynökség forrásait automatikusan csökkentik, hogy kiegyenlítődjenek a források. Ugyanakkor a többi ügynökség feladatköre változatlan marad. Itt nem jogalkotási vagy szakpolitikai intézményekről van szó az ügynökségek esetében. Az ügynökségeknek egy konkrét mandátumot kell teljesíteniük, ez pedig közvetlenül érinti a polgárokat és a vállalatokat is. Ügynökségként a fő aggályunk az EU többéves pénzügyi kerete. Az ügynökségeket továbbra is egy és ugyanazon pénzügyi kereten belül kezelik, akkor aggaszt bennünket ennek a kimenetele az, hogy milyen döntések születnek késő éjjel egy európai tanács ülésén, az nagymértékben hat az ügynökségekre, nem veszik figyelembe azt, hogy ezen csökkentéseket hogyan kell majd végrehajtani az ügynökségek és a management board, éppen ezért nagyon fontos döntéseket kell, hogy hozzanak, amelyek nagymértékben hatnak az EU-ra, anélkül, hogy iránymutatást kapnánk a politikai döntéshozóktól. Arra kérném tehát a Költségvetési Szakbizottságot, hogy ne tegye ezt lehetővé önök egy intelligensebb megközelítést érvényesíthetnének az ügynökségek költségvetésével kapcsolatban. Figyelembe kell venni azt, hogy mit várnak el a polgárok az EU intézményektől és ügynökségektől, és hogyan működünk együtt a tagállami ügynökségekkel. Mert nagyon sok ágazatban az ügynökségek csökkentik az adófizetőkre háruló általános költségeket, de gyakran olcsóbb, hogyha egy feladatot egyszer látunk el EU szinten, mint azt 27-szer ellátni a tagállamok szintjén. Következésképpen tehát azt kérjük, hogy ágazati alapon tanulmányozzák az ügynökségek helyzetét. Elnök úr, tudom, hogy a parlament elkötelezett amellett, hogy az EU költségvetése figyelembe vegye az EU politikai ambícióit, és az ügynökségek határozottan támogatják e tekintetben a parlamentet. Mi az önök szövetségesei vagyunk, megfelelő költségvetést szeretnénk. Az EU ügynökségek hálózata a jelenlevő képviselőkkel, éppen ezért az önök rendelkezésére áll, hogy ezt a fontos párbeszédet elkezdhessük. Köszönöm. Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Tisztelt igazgató úr, köszönöm szépen. A trojka többi tagja ki szeretné fejezni véleményét, nem? Nem kérnek szót? Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy nagyon is konkrét és tömör, pontos bemutató volt. Nagyon is józan és tárgyilagos előadás volt. A tisztelt képviselők kérdést, megjegyzést kívánnak-e fűzni az elhangzottakhoz? Az Európai Bizottság szeretnie indokolni a javaslatait, ajánlásait. Szeretnének-e a korreper szavazásról szólni? Préza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, szeretném egy kicsit elmagyarázni a bizottság javaslatát, és eh, néhány, szeretném önöket kontextusba helyezni, képbe helyezni talán. És eh, megfelelő helyre vagy keretbe szeretném helyezni ezt a párbeszédet. Most ami a számadatokat illeti, a decentralizált ügynökségek, ez a dinamikus része ennek a, az intézményi konfigurációnak. Ezek a szervezetek azok, amelyeket európai szinten hoztak létre, amely az álláshelyeket illeti az ügynökségekben. 2013-ban 5 1115 állást tudhatunk. Ez nem tartalmaz azt a 820 álláshelyet, amelyek önfinanszírozó ügynökségekben találhatóak. 6000 állásról van szó igazából. Ide nem tartozik az 1500 szerződéses ügynök vagy kiküldött munkatárs, amelyet a mm, decentralizált ügynökségek alkalmaznak. Tehát Igazából 7500 főről beszélhetünk 2013-ban az ügynökségek esetében, ami a bizottságot illeti. Diszkriminációt követtete el esetleg az ügynökségekkel szemben? Nem. Nem minden ügynökséget kezeltünk egyformán, a költségvetési javaslataiban. Én azt gondolnám, hogy nem jártunk el kevésbé kedvezően az ügynökségeken, mint a bizottsággal magával. Most ami a többi intézményt életi, a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban erőfeszítéseket kell tenni a hatékonyság növelése érdekében, és egy százalékkal kell csökkenteni a személyzeti állományt az intézményekben mindenütt, nem csak az ügynökségeknél. A bizottság is alkalmaz ezt a csökkentést, az eredmény a decentralizált ügynökségek esetében a 2013-as költségvetésben 257 fővel növeljük a személyállományt. Itt ezt differenciáltuk, méghozzá egy kis az azon ügynökségekben, amelyeket eh, úgynevezett eh, eh, cirkáló rendszerrel látunk el. Aztán vannak olyan ügynökségek, ahol nemrégiben, amelyek nemrégiben születtek, nyilván ott új személyzetet kellett létrehozni, azok az ügynökségek, ahol új feladatokat fogalmaztak, meg szinten új posztokat kaptak, ami az osztályozást illeti. Mi az a kritérium, amelyet a bizottság alkalmaz, amikor osztályozza, klasszifikálja három csoportra az ügynökségeket. Ugye van ez a rezsim de van az új ügynökségek, vagy a régi ügynökség új feladattal a kritériumok, amelyeket alkalmazunk, azok, amelyek a feladatok kiterjesztésével járnak együtt. Ha például van egy pénzügyi, tehát vagy egy mérleg például, amit a bizottság nyilatkozata követ, ennek segítségével lehet formális javaslatot előterjeszteni, amelyet a parlamentnek és a tanácsnak bemutatunk, és ennek segítségével meg lehet vizsgálni, tehát az ügynökséget, a 47-es cikkely, az intézményközi megállapodás 47-es cikkely értelmében vizsgáljuk meg ezt. Itt eh, az ügynökségek eh, tevékenységét, a meglévőségek feladatnak kiterjesztését vizsgáljuk felül. A költségvetési hatóság feladata az, hogy megnézze, hogy mik az új feladatok, az új ügynökségek költségvetési hatásai. Ezeknek kompatibilisnek kell lenniük, ezeknek a hatásoknak a, az illetékes vagy ide vonatkozó eh, kategóriában a plafon értékhez kell tehát alkalmazni, alkalmazkodni. Ami az a bizottsági költségvetést illeti. Mm, miért vesszük figyelembe e, jobban egyiket, mint másikat? Most a válasz az az, nem lehet többet költségvetésbe tenni, mint amennyire szükség van. Az előirányzatok Nyilván a kifizetés ajánlatokat az igények szerint alakítjuk ki, nem érdemes fel nem használt tartalékokat képezni. Tehát a felesleg, amely az ünnepségeknél felmerül, ezeket hozzáférhető jövedelemként értelmezik a rákövetkező évben. Tehát a friss előirányzat az egyensúlyt teremt a kiadások és a jövedelem vagy a bevétel között. Ezt az elvet minden ügynökség esetében alkalmaztuk. Hallottam, hogy sokat beszéltek arról, hogy állásokat szüntetnek meg. Azt gondolom, hogy kevesebb a növekedés. Ugye azt mondtam, az ügynökségek esetében nő a költségvetés tervezet értelmében az álláshelyek száma több mint 200 fővel jövőre. Köszönöm szépen, igazgató úr. Ann Jensen, jut a most, most majd később. Ann. Well, thank you, uh, thank you, Köszönöm szépen. Köszönöm az ECA igazgatójának beszédét és a bizottság tájékoztatását is. Említette, hogy az ötös fejezetbe tartozhatnak az ügynökségek, de azt hiszem más fejezetekbe tartoznak, mert tulajdonképpen nagyjából működési költségekről beszélünk az ügynökségek esetében. Sokszor administratív költségekként könyveljük el az ügynökségek költségeit, de legtöbbjük operatív jellegű tevékenységet végez. Gondoljunk például a vegyi anyagügynökségre. Nem adminisztratív feladatokat lát el, hanem európai politikákat hajt végre, és sokkal olcsóbb így valószínűleg, mint hogyha a tagállamok külön-külön végeznék el sokszorosan ugyanezt a munkát. Mégis azt gondolom, főleg a parlament kezdeményezésére történt ez az általános vizsgálat, illetve áttekintés az ügynökségek esetében, mert úgy éreztük, hogy az ügynökségek közül egy-kettő túl gyorsan növekszik, és növelni kell az ellenőrzést az ottani költségekkel kapcsolatosan. A tanácssal most van kialakulóban egy megállapodás az ügynökségek vonatkozásában. Nem született egy új intézményközi megállapodás, de sikerült szóvá tenni bizonyos kérdéseket, amelyek a jövőben fontosak lehetnek az ügynökségek tekintetében. Nagyon fontos ez a jövőbeni működés szempontjából, így elkerülhetők azok a döntések, amelyek megszülettek az Európai Tanács részéről például. Sok esetben ez ugyanis azt eredményezte, hogy az ügynöksége költségei szükségtelenül megnövekedtek, és nehézségek keletkeztek, amelyek gyakorlatilag kikerülhetők lettek volna. Legfőbb kérdésem a bizottsági javaslatra vonatkozó, vonatkozik. Hallhattuk, hogy nem részesülnek rosszabb bánásmódban, mint a bizottság maga. Előfordulhat, hogy lesznek szabad helyek az ügynökségeknél, lehet, hogy lesznek többletek, amelyek esetleg azt jelezhetik, hogy nincs szükség az eredetileg javasolt költségvetési növelésre vagy növekedésre elhangzott, hogy a bizottsági javaslat problematikus. Tudná pontosítani esetleg, hogy pontosan miért is gondolja, hogy problematikus a bizottsági javaslat? Ha jól értettem, akkor a tanács által javasolt további csökkentésekkel van gond. Továbbá a szakbizottságokhoz is el kell látogatniuk majd, az illetékes szakbizottságokhoz, bizonyosan párbeszédet kell velük is folytatni, ők ismerik az önök munkáját, valószínűleg új feladatokat is ruháznak önökre, és az az érzésem, hogy a konkrét szakterületekhez hozzárendelt szakbizottságok eh, szintén arra kényszerülnek, hogy prioritásokat határoznak meg, kénytelenek prioritásokat meghatározni, ugyanis a költségek növekedése számukra sem elfogadható. Köszönöm. Juta. Köszönöm szépen, Ányut. Köszönöm szépen. Mi is mindannyian tudjuk, és ezt mindig el is mondjuk az ilyen üléseken, hogy az ügynökségek végzik el azt a munkát, az európai politikák végrehajtását, adminisztratív szinten is, tehát az ügynökségek ilyen kettős feladatot látnak el, de mindig olyan munkáról van szó, amelyet a bizottság maga nem akar elvégezni, vagy úgy véli, hogy nem tudja elvégezni. És azt is belátjuk, hogy a költségvetési struktúránkban sohasem volt szó arról, hogy az ügynökségek, független attól, hogy milyen ügynökségek és milyen munkát végeznek el, az Európai Unió számára ugye az ötös kategóriába helyezzük őket, tehát az administratív kiadások közé. Éppen ellenkezőleg. A bizottság mindig nagyon büszke volt arra, hogy a, hogy egyfelől ugye mi az ő részét illeti, a, nagyon takarékosan jár el, és aztán kihelyezett más részeket az ügynökségekhez és ezek a költségvetés operatív részében helyezkednek el, tehát az ügynökségek, hanem diakon keresztül kerül sor a finanszírozásukra, akkor a mi operatív forrásainkból finanszírozzák őket. Ez az egyik. De még egyszer a múltba kell tekintsek. Amikor a legutóbbi alkalommal az éves keretről beszéltünk, a 2007 13-ig tartó időszakra vonatkozóan, amikor azért küzdöttünk, volt jó néhány képviselő, aki azt gondolta, hogy az összes ügynökséget egy és ugyanazon kategóriába helyezzük, mert így jobban áttekinthetjük a kiadások struktúráját, alakulását. Akkor a bizottság volt az, aki fogga körömmel ellenkezett, azt mondta, hogy szó sem lehet róla, semmiféleképpen nem akarnak egy plafont az ügynökségek fölött, semmiképpen nem akartak egy kategóriát. Rendben, aztán bizonyos ügynökségeknek ez meg is felett némileg. Most azonban egész egyszerűen egy konkrét költségvetési folyamaton keresztül azt mondja, hogy úgy tesz, mintha egy és ugyanazon kategóriába tartoznának az ügynökségek, és ugyanúgy a költségvetés 1%-át kell, hogy megtakarítsák, ahogyan azt a bizottságnak és más administratív szervezetnek, mondjuk a parlamentnek is, vagy a számvevőszéknek is meg kell tennie. Mindenkinek takarékoskodnia kell, mindenkinek meg kell spórolnia egy százalékot, és ez ugyanígy vonatkozik az ügynökségekre is. Ez először is nem koherens, nem logikus sem. Amikor én erről értesültem, amikor láttam, hogy mit terveznek, Lewandowski biztos úrnak egy levelet írtam. A válasza nem volt kielégítő, egy igazi magyarázata neki sem volt erre, mert egész egyszerűen be kell látnunk, hogy erre nincs magyarázat. Szakítanak a korábbi politikával, ez nem logikus és nem is következetes. Ez az egyik. A másik, összesen 1%-ot meg kell takarítani. Kérdés, hogy mi történik a mi elvünkkel, amely szerint új feladatokat, új forrásokkal kell végrehajtani. Ezt mindig hangoztattunk, mindig ez volt az alapelvünk, mindig ezt követtük, és ez természetesen az ügynökségekre is kell, hogy vonatkozzon, mert nekik nincs is mozgásterük a költségvetésükön kívül. Tehát ha egy ügynökséget új feladatokkal látnak el, olyan feladatokkal, amelyeket részben még díjakonon keresztül kell finanszírozni, akkor először is a bizottság be kell, hogy lássa, persze tudom, hogy a bizottságtól nem a megfelelő képviselő van itt, de akkor a költségvetési főigazgatóság kell, hogy nyilatkozzon, és azt mondják, hogy jó, ez van, akkor most rendeletre van szükség, szabályozni kell ezt a politikát, ezt nem tudjuk megkerülni, hiszen az ügynökségek ezen díjakkal kell, hogy megfizessék azon embereket, akik végeredményben a munkát elvégzik. Hogyan lehetne ezt másképpen megoldani? A bizottság jó maga is tudja, hogy nem tud légüres térben cselekedni. Ez felbosszant, ez kívül felbosszant, és azt hiszem, hogy a bizottság be kell, hogy ismerje, hogy egyszerűen ők maguk sem képesek bizonyos dolgokat időben tisztázni és hogyha a szokásos költségvetési eljárás keretében mindig a tartalékokkal kell eljárnunk, akkor ezt nagyon fáradtságosnak és unalmasnak tartom. Ugyanúgy, mint ahogy minden egyes évben újból és újból a költségvetési eljárásnál azt hangoztatják, hogy ugye azt akarjuk, hogy az ügynökségek, az ügynökségek, amelyek részben a díjaktól függnek, biztosítani kell számukra azt, hogy a kijelölt bevételekkel működhessenek. Olyan ügynökségekről van szó, amelyek ugye az európai költségvetéstől függnek, de itt különbséget kell tennünk hiszen nem tudjuk az ügynökségeket így felosztani, és nem tudjuk megoldani azt, hogy az év végén ugye egyfelől nem lehet többlet, az év elején pedig nem kezdhetnek ismét nulláról. Tehát eltérő elbánást kell biztosítani, főleg azért, mert nem is olyan sok ügynökségről van szó, amely az ilyen díjaktól függne, és aztán az assigned revenues-zal egy picit több rugalmasságot kaphatna a közigazgatási kérdésekben. És ehhez hozzájön még egy másik kérdés is, amelyre nem kaptunk választ. Szeretném tudni, hogy velünk közösen mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy jelezzük a tanács felé, hogy ez nem járható út. Az egy ot miután ugye elvettük az ügynökségektől, nem tehetjük meg azt, hogy megint megkurtítjuk az ügynökségek költségvetését. Mit tehetünk itt? Bien. Rendben. Tisztelt alelnök asszony, szak jelentéstevő tett fel néhány erős kérdést. Én néhány dolgot hozzátennék, néhány megjegyzést fűznék az elhangzottakhoz. Elnézést, Dominik Riké úr két szót. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden fogom. Dominik Rikének Valenciennel van kapcsolata. Az egyik, a valenciai ügynöksége. Köszönöm szépen, hogy leleplezett elnök úr. Hát nem pártatlan, mondja az elnök angolul. Nos, én most nem értük akarok szólni a Valencia ügynökségét, hanem nos végül is láttuk, hogy 35%-a Márszély lakóságának nem több. Látjuk, hogy ez a 7000 ember. Nos, hát nem tudom, hogy ez valóban költségvetési vitát tesz ki. Tehát a egy Városházánál ahhoz képest. Na most az ügynökségek, azok alapvetően olyan eszközök, amelyek normalizálják és alkalmazzák az európai normákat. Az ügynökségek az Európai Unió működését, integrációja dolgoznak sem. Többet sem, kevesebbet nem kell tenniük. Ki javasolja azt a tanácsnak, kihasolja a költségvetés az üdösségnek. Tisztviselők, nemzet, tisztviselők, nemzeti miniszterek. Azok az emberek, akik úgy érzik, hogy közvetlen konkurenciát jelentenek nekik az ügynökségek. Például úgy gondolják, hogy az ügynökségek nevében majd európai gyámság alá helyezik őket. Hát azt gondolom, hogy ez a probléma, ez a konkurencia. Az ügynökségek szimbolizálják az európai eh, kart, nem a, nem a bizottság európai karja, nem az európai parlament magán ágazata, hanem valóban az ütnökségek szimbolizálják az európai integrációt. Kicsit maszkírozva, hogy a, a költségvetés, az ürügy, hát eh, tisztelt alnök, alelnök asszony, hát éppen ezért mondhatni, hogy eléggé, hát nem is tudom, nevetségesek ezek az intézkedések. Ha megnézzük az ügynökségeket, a kompetenciakat, hát egy kicsit őrült módszer ez. Azt mondanám zárásképpen, hogy egyszerűen azok az emberek, azok a gyakorlatilag a kormányközi és a közösségi módszer élharcosai közötti csatáról van szó. Ezen a csatatéren vagyunk parlament és a bizottság. A közösségi módszert alkalmazzák, Nos, hát a tanács ugye a kormányközi módszer képviselője. Az ügynökségek nem csak a mi felfegyverzett karunk, hanem egy szilo, szimbolikus elem, amit a tanács szerint le kell vágni. Köszönöm szépen. Hát nem ez a mellébeszélés, mondanánk franciául. Na, nevén nevezzük a dolgot. Nagyon jó. Én nagyban egyetértek az előttem elhangzottakkal. Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő, amelyek keményen érintik az ügynökségeket, de amelyek magyarázhatók részben azzal a tényel, hogy a bizottság magára is rákényszerített egy megszorító intézkedés csomagot 2013-ban a működési költségeket terén, a rezsiköltségek terén, hogy tetszik. Azt gondolom, hogy ezt azért ne felejtjük el. Ami az álláspontokat illeti, a tanács és a korreper álláspontját, mint az már elhangzott, a legsokkolóbb az az ellentmondás, A tanács álláspontja. A tanács egy olyan testület, több fejű, több tapogatója van, és amely él azzal a lehetőséggel, hogy olyan döntéseket hozzon, amely nem veszi figyelembe azt, hogy ellentmondásba ütköznek a döntések, mármint a tanács, vagy az előkészítő ülések természete, a közvéleményhez való viszony sem számít. Ez hihetetlen az, hogy a legutóbbi Európai Tanács után sokat beszéltünk ma reggel, más aspektusok kapcsán sokat beszéltünk a költségvetésről délelőtt. A legutóbbi, a június 28-29-i csúcs után, amikor a tanács ünnepélyesen arról dönt, hogy megőr, megerősíti a pénzügyi felügyeletet annak érdekében, hogy banki unió jöjjön létre, öt nappal később a koreper lecsökkenti az előnyezetokat, a három pénzügyi ellenőrző hatóságot, amelyeket tavaly hoztak létre, és amely tanács nem az észszerű működésnek köszönhetem, hanem az Európai Parlamentnek és a Költségvetési Bizottságnak köszönhetem, emlékeznek a 2012-es költségvetésben, ragaszkodtunk ahhoz, hogy újra állítsuk eh, helyre az Európai Bizottság azon igényét, amelyre három ügynökségre vonatkozott, a tanács pedig ezeket le akarta csökkenteni. Ez eléggé abszurd helyzet. Az év során több ellentmondásra lettünk figyelmesek, a csúcs találkozón arról volt szó, hogy felülvizsgáljuk, kiigazítjuk a Schengeni rendszert, megerősítjük a határellenőrzést a határoknál. Pár héten később a tanács költségvetési hatósága lecsökkenti a határellenőrzési ügynökség költségvetését. Na hát például ez is egy ilyen ellentmondás. Mi attól tartunk, hogy ez kiválóan mond, megtalálható a position paperben, amelyet megkaptunk, és amelyet összefoglalt eh, direkt tisztelt Rojtka elnöke, tisztelt igazgató, na most látnunk kell azt, hogy ezek az ügynökségek olyan szervezetek, kis dimenziói szervezetek, amelyeket súlyosan bírálnak, és az az igazság, hogy olyanért bírálják őket, amit a kis pénzükből nem tudnak megvalósítani. Hát 500 millió lakost kiszolgálni Hát ugye az a kockázat, hogy a munkát rosszul végzik, kevesen van a kevés pénzem, a kockázat abban is rejlik, és ez is elhangzott, ezt még egyszer elmondom. Dominik Riki hát nagyon is fején találta a szöget, amikor azt mondja, hogy sokkal többe fog kerülni minden a végén, mert az Európai Ügynökség, amely nem megfelelő a rendszer, ezek nem végez jó munkát, amely indokoltá teszi azt, hogy egy nemzeti ügynökség, amely amúgy is működik, megcsinálja a munkát helyette, az ő mm, költségvetése megvan, vagy pedig létrehoznak egy nemzeti ügynökséget, amely korábban nem létezett, és az átveszi az Európai Ügynökség szerepét. De szeretném elmondani, hogy van egy olyan téma, amely nem érdekel egyetlen kormány sem. Ez egyetlen költségvetési miniszter nem érdekel. Nem érdekli sem az európai számbevőszéket, Remélem, hogy van itt valaki, aki ezt hallja közülük, se nem érdekli, sem a nemzeti számvevőszékek, sem az európai számvevőszék nem érti. Ugye átfedés van az európai adminisztráció, az európai testületek és a nemzeti adminisztráció, a nemzetes, nemzeti testületek között, és azt kell mondjuk, spontán módon azt kell kérjük, amikor át helyezzük, átruházzuk ne, nemzetéről, európaira a hatáskört, akkor mit kell követelnünk? Azt, hogy a nemzeti adminisztratív forrásokat csökkentsék egy időben. Mert az Európai Unió felépítése, a feladat megosztás az Európai Unió és a nemzeti fővárosok között úgy történik, hogy állandó a költségvetés, állandó a fiskalitás, állandók a közkiadások, állandók az kiadások, nem az összbürokráciát kell növelni. A pénzügyminiszterek, költségvetésminiszterek nem mondják, hogy nagyszerű, fantasztikus helyzet. Jó, hát most az Európai Unió lesz a, a kompetens, a, az élelmiszerbiztonság, a vasúbiztonság, reptéri biztonság kapcsán. Jó, de jó, nekem ezzel nem kell foglalkozom. Tehát csökkentem a tisztviselőim számát. De senki nem így érvel nemzeti hatóságoknál. Nem tudom, hogy ha lehet, itt az itt vagyunk nyilvánosan, nem mondom nyilvánosan, hogy az én országom, Franciaország, a Schengeni Egyezményt 2013, vagy bocsánat, 93 óta alkalmazom, tehát a vám ellenőrzések megszűntek az árukkal kapcsolatban, az unión belül, és csökkentek a személyek ellenőrzése vonatkozó intézkedések is. Megállapítottam, amikor kölcsötési miniszteré neveztek ki két éve később, hogy a francia vámosok száma megnőtt, amikor megszüntettük a határellenőrzést az árucikke kapcsán. Miért? Hát szegény vámosokat meg kellett vigasztalni. Elvették a munkájuk egy részét. A nemzeti adminisztráció így érvel néhány országban, nem az összesben, nem a legtöbben, de hát az enyémben például. De a nemzeti ö, adminisztráció még működik. Ha valóban komolyak lennénk, a vezetőink komolyak lennénk, amikor komolyan gondolnák azt a value for money hogy tényleg értéket a pénzét, amikor a határőröket európai határőrség veszi át, akkor a nemzeti határőröket, a nemzeti rendőri erők egy részét meg kellene szüntetni, de hát nem ez történik. Mit csinálunk? A tanács ennek az ellenkezőjét csinálja, abban a szellemiségben, amit Dominik Rékén nagyon szépen elmondott. Csökkenteni szeretnék az európai forrásokat, azt gondolván, Ami az ügynökségeket illeti, 33 van, plusz 4, és van néhány ismeretlen nemű ügynökség is. Transzexuális 33, standard ügynökség, és egy pár ismeretlen nemű. Tehát 33. Ezek szegények árvák, politikai árvák. Ami az Európai Bizottságot illeti, az Európai Bizottság maga is. Hát néha úgy érzem, hogy ilyen Dominik Riki említette a nemzeti tagok hatóságát, amit a bizottság is riválisának tekinteni az ügynökségeket. Több főigazgatóság van a bizottságon, minden főigazgatóságnak minden főigazgatóság együttműködik az ügynökségével, de összegészében azt hiszem, hogy a bizottságban is lehet, hogy van egyfajta olyan kísértés, hogy minél több hatalmat megtartani maguknak, minél több hatáskört, és nem bíznak elég, az ügynökségekben, éppen ezért nem adnak nekik elég forrást sem. Az ügynökségek politikai árvák, amit a három beli igazgatónak elmondanék, én úgy gondolom, a Költségvetési Bizottság egy pótapa az önök számára. Nevelőpapa. Hát a mi forrásaink sem végtelenek, mármint ennek a pótapokának. Na, juta. Tehát nem végtelenek a forrásaink, de mi ahogy Udom fogalmazott, eh, mi úgy látjuk ezt a problémát, úgy látjuk, ahogy Dominik Riké fogalmazott. A költségvetési kockázat nagyon kicsi, itt a kockázat, itt, ami for, kor, kockán forog, az a politika Salvador. Sí, señor presidente. Elnök úr, megemlítette a három eh, felügyeleti ügynökséget, ugye a banki felügyeleti ügynökséget és a másik kettőt is. A probléma, amelyet a 2012-es költségvetéssel kapcsolatban felvetett, nos, ugyanazt az aggályt kelti bennünk a 2013-as költségvetésnél is, és kérdés, hogy az Európai Bizottság ugye hogyan értékeli az ügynökségek forrásait. Az Európai Bizottság a saját ügynökségeket másképpen kezeli. Éppen ezért az Európai Bizottság úgy becsli meg, hogy úgy becsli, hogy az establishment plannel nincs összhangban a szükséges személyzeti szám ezen ügynökségeknél. Tehát ismételten módosító indítványokat kell majd előterjeszteni, és ez nézeteltérést kelt az Európai Parlament és a bizottság között. Talán fel lehetne kérni a bizottságot, hogy egy olyan eljárást találjunk, amely nagyobb összhangot kelt, hogy a célhoz kötött bevételeket jobban tudjuk meghatározni. A felügyeleti ügynökségek esetében az Európai Parlamentnek komoly szerep jut, hiszen ez egy politikai prioritást jelent számunkra, és úgy tudom, hogy ugyanúgy fogjuk kezelni ezt a kérdést az idén, mint tavaly. De még egyszer hangsúlyoznám, hogy eléggé abszurd az, hogy ilyen nézeteltérés alakuljon ki a szükségesnek ítélt források tekintetében az Európai Bizottság, valamint az ügynökségek között. Szerintem ezt könnyen meg lehet oldani, egész egyszerűen egy párbeszédre van szükség. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Igazgató úr. Igazgató úr kére szót, kommentárokat fűzni, válaszokat adni esetleg. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a képviselők meglátásait csak támogatni tudjuk, hiszen valóban igaz, hogy végezetül is az ügynökségeknek eh, nincs eh, szavuk a tárgyalások során, amikor fontos témákról van szó. És amikor olyan érvelésekről beszélünk, amelyek papíron ugyan jól festenek, észszerűnek tűnnek, de a gyakorlatban nem igazán megvalósíthatók. A saját ügynökségemet említeném példaként. A biocidek esetében az Európai Bizottság előzetes megkérdezésünk nélkül egyébként ránk ruház bizonyos feladatokat, ugyanakkor azonban azt mondja, hogy nem kapjátok meg azt a pénzt, amit megígértünk nektek. Tehát egyrészt először is a saját maguk esetében kellene a költségvetési tételt törölniük, amit maguknak, amit nekik ítéltek meg a feladatok elvégzéséhez, és ha már átruházzák egy ügynökségre az adott feladatot, akkor gondoskodni kellene arról, hogy meglegyenek ehhez a megfelelő források. De számos más ügynökség esetében is elmondhatjuk ugyanezt, új feladatokat kapnak, amelyeket nem kértek feltétlenül, és nagyon frusztráltak, mert gyakorlatilag nem tudják ezeket az új feladatokat megfelelően ellátni, mert a polgárok ugyanebben az időben nagyon hatékony szolgáltatást várnak tőlük, de nincs meg hozzá megfelelő forrás. Példaként ezeket szerettem volna említeni. Biztos vagyok abban, hogy a három említett ügynökség egyébként nagyon nagy nehézségekkel küzdik valószínűleg, és nagyon nagy kihívásokkal szembesül ez a három ügynökség, nehéz pénzügyi körülmények között és a megfelelő források nélkül. Tulajdonképpen lehetetlenné válik a feladatuk, nem tudnak megfelelően hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió valamilyen módon át tudja hidalni a válságot. Az Európai Bizottságtól azt szeretnénk kérni éppen ezért, hogy igenis kelljen az ügynökségek védelmére a parlamenttel együtt, orvosolja a hiányosságokat, Nagyon szépen köszönöm. Très bien. Merci. Nagyon jó, köszönöm szépen, igazgató úr. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy egy munkacsoport, intézményközi munkacsoport van, amely nyomon követi az ügynökségek tevékenységét. Tisztelettel adózom Jutának, kulcsfontosságú szerepet játszik, és Anni Jensen úr és Inge Kressler úr, aki ott képvisel minket ebben a munkacsoportban, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a csoport, ezt a csoportot jóvá hagyta az elnökök értekezete július 5-én, pár napja, egy közös álláspont készült, egy közös állásfoglalás álláspont az ügynökségekről, egyfajta alapfilozófiánk, amely a munkát meghatározza, egyfajta kódex az ügynökségekkel kapcsolatban. És mindez vonatkozik a költségvetési döntésekre. Három éves, három évnyi munka gyümölcse. Európa nagy türelem játék. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel zárom ezt a napi rendi pontot. Üdvözlöm a három igazgatót, az ügynökségek képviselőit, akik jelen voltak, vannak. És biztosítjuk őket kiemelt figyelmükről. Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat, méghozzá a véleménytervezeteken Dominik Riki nagyszerű formában van, ezért kérem szépen, hogy mutassa meg milyen állapotban van a belső biztonsági alapról szóló jelentés a 17-es pont Dominik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én emlékeztetnék arra, hogy a jövőbeli több éves pénzügyi terv, amely jogalkotási állásfoglalási formában szerepel, meg fogja változtatni a belső biztonsági alap finanszírozását is két alapból fog állni, lesz egy menedék és menekültügyi alap, és lesz egy belső biztonsági alap, amely két eszközből áll. Az első a külső határok védelmére vonatkozik, a második pedig a mostani jelentés témáját képezi, amely a rendőrség együttműködést, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelmet és a válságkezelést illeti. Nos, a tárgyalások a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban 2014 és 20 között én azt gondolom, hogy ez a pénzügyi boríték a mostani rendelet értemében csak egy globális megállapodást követően kerül majd meghatározásra. Idézőjelben azt mondhatnánk, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle ami az ügynökségek illeti ide tartozik persze a kérdés, ami a hatáját illeti ennek az eszköznek, eléggé nagy, mert eh, ide értendő a jó gyakorlatok és a bevált gyakorlatok cseréje a rendőrségi eh, erők között, a bűnüldöző szervek között. Nagyon fontos az ellenőrzés és az elemzés, nagyon fontos a képzés, a személyzet képzése, és nagyon fontos az új eszközök tesztelése. Ebben az alapba tartozik harmadik országok bevonásának kérdése is, bizonyos feltételek mellett. A potenciális összeg, amelyet e, itt elfogadtak, 1,128 milliárd euró, aminek egy a központi kezelésbe tartozik, tehát eh, a másik fele pedig a tagállamok, a bizottság felügyeletet fogják kezelni ezt az alapot. Tehát ez az úgynevezett eh, megosztott igazgatás vagy alapkezelés. A jelentés eh, támogatja ezt a megközelítést, mert ezzel egyszerűsítjük a folyamatot és észszerűsítjük. Nem tennék megjegyzést a pénzügyi borítékkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hiszen sok mindent mondtunk róla. Úgy tűnik, hogy eléggé megfelelő ez a boríték, szerintem azért nem valami csillagászati összegről van szó. Na most azt hiszem, hogy néhány módosításra szükség van. Ezek a módosítások a, demokratikus, az ele, a kiadás demokratikus ellenőrzése vonatkoznak. A mi bizottságunk ezzel foglalkozik, a program hozzáférhetősége minden részvevő számára nagyon fontos, ami az átláthatóság szintén kiemelt fontosságú a források esetében, nagyon fontos az európai többletérték, ez egy olyan téma szintén, szívügyünk, sokszor nincs bent a biztonsági kérdésekben. Az Európai Unió tevékenységének láthatósága, ami a megosztott kezelést illeti, nagyon fontos, hogy legyen hatékony koordináció a kiadásoknál az unió és a tagállamok között, mert egy felét ugye központilag kezeljük az alapnak, másik pedig a tagállamok. Tehát kell azért valami koordinációt is garantálni ugyanabban a témában, az ilyenfajta kérdésben. Én azt gondolom, hogy figyelni kell arra, hogy a nemzeti programok harmonizációja az európai stratégiai célkitűzéseket vegye figyelembe. Ezt nem szeretnénk újra államosítani, ezt az eszközt, ez európai maradjon, Ebben a tekintetben, ha megengedik, én ahhoz szeretnék ragaszkodni, hogy a központi kezelés, a centralizáció legyen itt a, az elsődleges. Tudjuk, hogy hát vita övezi ezt a kérdést, ami a tagállamok fellépését illeti, ezek kiegészítő jellegűek, ha lehet harmonizáltak. Ami a nemzeti borítékokat illeti, én azt mondom, hogy egy feltételtétek kellene tenni, amely például a lakosság szám terület, a GDP, egyfelé jutó GDP, hiányzik a bűnözési arány. Ez egy fontos kritérium, mert ez egy nagyon fontos elem, amely hozzátartozik a belső biztonsági alapkérdéséhez, ami a hatáját illeti ennek az eszköznek. Ha megengedik, azt mondanám, hogy nagyon fontos az Európollal együttműködni, ezt a témát már taglaltuk. Néhány módosítót kellene tenni, azt hiszem, hogy elfelejtettük a védett térségek kereskedelmére vonatkozó veszélyt, erről nem beszéltünk, pedig ez is létezik, amikor felsoroltuk ezeket az elemeket továbbra is együtt működöm majd a kollégáimmal, árnyékelőadókkal. Elnök úr, ezt a véleménytevezetet fogom tehát előterjeszteni. Köszönöm szépen, Dominik! Van-e esetleg megjegyzés, kérdés? Úgy látszik nincs. Akkor ezt a véleménytervezetet, ez négy véleménytervezet egyike, ahogy Dominik is említette, amely a belső biztonság, menekültügy, a határellenőrzés témaköréhez tartozik. Az ütemterv értelmében a Liber Bizottság az illetékes szakbizottság, A mai eszmecserét követően a módosítók leadási határideje július 19-e, a véleménytervezetről szeptember 6-án szavazunk, a LIBE a szövegét novemberben fogja elfogadni. Tehát eh, az év végére jutunk el majd a plenáris ülése. Köszönöm szépen Dominik Rikének. A három másik jelentés Mónika Holmája asszony lett volna az illetékes, akkor térjünk rá a hetes pontra. Helga Truppel. Ez eh, szívünknek drága program, a live program. Like my colleague to my... Köszönöm szépen. Mindenki fáradt már. Megpróbálom tehát összefoglalni a témát. Az éghajlatváltozás és a környezet állapotának romlása a legnagyobb kihívások közé tartoznak az Európai Unióban a jelen pillanatban. Újra és újra elmondjuk ezt itt a szakbizottságban is, és az állásfoglalásaink is ezt tükrözik. A Politikai erőfeszítéseink egyik legfőbb prioritása az kell, hogy legyen, hogy ezen a területen javulás történjen, amint arra az Európa 2020 stratégia is rámutat, sürgető szükség van a határozottabb politikai fellépésre. Ezért szeretném önöket emlékeztetni, amikor, hogy amikor 2011. júniusában a Sóra jelentésről szavaztunk, hangsúlyoztuk, mennyire fontos, hogy legyen egy külön finanszírozási eszköz a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem területén. A LIFE projekt a természetvédelem legfőbb eszköze volt Európában. A gazdasági környezeti haszna ennek a programnak több politikában is tükröződik, mégis csak 0,23%-át teszik ki az MFF-nek ez a program, tehát viszonylag kevés pénzről van szó, ezért én azt javasolnám, hogy növeljük a költségvetésben betöltött arányát 0,5%-ra. Tudom, vannak olyan civil szervezetek, amelyek azt mondják, hogy messze meg kellene haladni ezt az arányt, de ha egy olyan politikai kötelezettségvállalás születne, amely megduplázná a program finanszírozási forrásait, a jelenlegi körülményekre való tekintettel is, már ez is nagyon nagyra törő cél volna. Politikai szempontból nagyon fontos látni azt is, hogy a live projektek valóban hasznosak voltak, megprób- hozzájárultak a munkahelyteremtéshez és azok megőrzéséhez, és innovatív projekteket lehetett támogatni a program révén EU szerte. Például a Natura 2000 hálózat keretén belül is sikereket értünk el, 9,6 milliárd tonna széndiokszid lekötése valósult meg. Emellett a Natura 2000 helyszíneket rengetegen látogatták, nőtt a látogatók száma 1,2-ről 2,2 milliárdra, és emellett további gazdasági haszna is volt az egész programnak 50-85 milliárd euró értékben. Tehát környezeti és gazdasági haszna is volt a programnak, egyfajta beruházásként tekinthetünk rá, pénzügyi hasznunk is volt belőle. És természetesen a környezetet is óvtuk vele. Emellett a különböző tagállamokban vannak nagyon jó példák, amelyek azt mutatják, hogy a különböző ökoszisztémák állapota is javult a programoknak megfele- megköszönhetően, sőt, munkahelyek is létrejöttek az ökoszisztémákba való beruházások révén, és olyanok is munkahelyhez jutottak, akik korábban sokáig munkanélküliek voltak, tehát társadalmi hatása is volt a programnak. Nem szeretnék kitérni minden példára, csak szerettem volna emlékeztetni önöket arra, hogy nagyon jó példája ez annak, hogyan lehet összekapcsolni a gazdasági és a környezeti vetületet. Tehát 0,5%-os költségvetés növelést javasolnék, és úgy gondolom az egyik módosítom nagyon fontos dologra tér ki, ugyanis az egész pénzügyi tételnek nem több mint 0,3%-át a környezeti alprogramra kellene fordítani, 0,1-től 0,5%-át pedig az éghajlat védelemre kellene fordítani. Integrált projektek bevezetésére is sor kerül egy javaslat szerint. Ez azt jelenti, hogy más programokkal is össze lehet kapcsolni ezeket a projekteket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sikeres, meglévő projekteket helyettesítsük. Ugyanis, hogyha össze akarjuk kapcsolni a korábbi és az új projekteket, ennek nem vagyok ellene, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy a régi sikeres projektek is megmaradjanak. Ami a társfinanszírozást illeti. A maximális társfinanszírozási arány ne haladja meg az 50%-ot, ez lenne az általános szabály, de tekintettel a jelenlegi válsághelyzetre politikai okból nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos tagállamok és kevésbé fejlett régiók, valamint költségvetési nehézségekkel küszködő tagállamok számára lehetőséget biztosítsunk, hogy akár 75%-os EU-s társfinanszírozásban részesüljenek, hiszen ez a politikai üzenetünk szempontjából is nagyon fontos, annak vonatkozásában tehát, hogy mit tehetünk, a nehézségekkel küzdködő régiók és tagállamok esetében, illetve mit tettünk értük. Fontos tehát a rugalmasság. 50% lenne tehát az arány általánosságban véve, de bizonyos esetekben meghaladhatjuk ezt az arányt. Továbbá a bizottság egy új javaslatot tett, hogy mit tegyünk a héjával, a hozzáadott értékadóval, úgy gondolom itt is rugalmasnak kell lennünk. A héja normális körülmények között nem, nem költhető javadalmazásra, azonban itt is tehetünk kivételeket indokolt esetben. Remélem, hogy a live programmal a jövőben többet tudunk elérni, már eddig is nagyon jó programnak bizonyult. Az Európai Unióban sok-sok sikert könyvelhettünk e révén, ezért folytatnunk kellene, azt köszönöm. Köszönöm szépen, Jutta. Vielen Dank, ich will mal nur... Köszönöm, csak nagyon röviden szeretnék reflektálni Helga jelentésére. Valóban a LIFE program az egyik legsikeresebb, hanem a legsikeresebb EU program. Az Erasmus is jó persze, de hát a LIFE számomra még gyorsabb és jobban mérhető eredményekkel szolgál. Tehát mindazt, amit Helga elmondott, azt csak támogatni tudom. És ehhez még hozzá kell tegyem azt, amit tegnap a költségvetési munkacsoportomban is kifejtettem, de itt most elmondom mindenki előtt a szakbizottságban is. Én a szocialista frakció árnyékrendtéstevője vagyok itt, és jelentéstevő vagyok a környezetvédelmi szakbizottságban, és minden egyes módosítót, amelyet Helga előterjesztett, támogatom. Tehát ha a szavazólistát egymagam készíthetném, anélkül, hogy a saját frakciómból kollégáim ezt ellenzi, akkor ha rajta múlik, mindenhol egy plusz szerepel majd. Mert ez így helytálló. És a 0,5%-kal is egyetértek. Természetesen a környezetvédelmi szervezetek nagyon erősen lobbiznak, mindenki azt mondja, hogy 0,5% túl kevés, többre van szükség, legalább 1%-ot kell elérnünk, de hát nem árulok el itt minden bizonyos titkot, még a német Bundestag is úgy döntött, hogy 0,7% az európai költségvetés 0,7%-át szánja a LIFE programra, de mindannyian tudjuk, hogy akárcsak a tanácsnál, a német Bundestagnál is a helyzet, az egyik kéz nem tudja, hogy mit tesz a másik, úgyhogy ezt még ne vegyük készpénznek, és ne gondoljuk azt, hogy a nemzeti parlamentekben ez a jóindulat általános érvényű, a 0,5% realisztikus. Ez azt jelenti, hogy határozottan a realitás talaján maradunk, de készek vagyunk arra, hogy előrelépjünk. Másul is elmondtam már, hogy az alapelvünk az, hogy új feladatok, új projektek, új pénzt is igényelnek, éppen ezért van szükségünk a költségvetés emelésre. A múltban nagyon sikeresen hajtottunk végre a biodiverzitással, a környezetvédelemmel kapcsolatos projekteket, a Natura 2000, ezt mind a LIFE programmal finanszíroztunk, és ehhez még az éghajlatvédelmi projekteket is hozzá kapcsoljuk. Ezek is nagyobb pénzt, több forrást igényelnek. Arról nem is beszélve, hogy vannak még új integrált projektek a különböző projektfajtáknál, de a LIFE a projektek csak egy kis részét finanszírozza, a másik részt pedig a nagy alapokból finanszírozzuk. Ez egy helyes, ügyes megközelítés, de elképzelhető, hogy szükségünk lesz majd még néhány ülésre, hogy a többi kollégát is meggyőzhessük erről a tisztességes megközelítésről. Minden esetre, ha sokat el akarunk érni, akkor szélesebb alapokra kell helyezkednünk, éppen ezért az integrált projektek nagyon is helyén valóak. Ami pedig Helga a hiával kapcsolatban mondott, és a társfinanszírozással kapcsolatban ezt is csak támogatni tudom, eltekintve attól, hogy egyébként a költségvetési rendeletnél már szavaztunk arról, amit Helga most javasolt, tehát a héja visszatérítése, olyan esetekben, ahol a civil szervezetek nem nincsenek olyan helyzetben, hogy a nemzeti költségvetésből megkapják a visszatérítést. A települések, az önkormányzatok, a régiók, ők nem héja kötelesek, tehát ők nem is kapják meg ezt a visszatérítést. Az a kevés pénz, ami rendelkezésünkre áll, hát ezt egyet is pénz, ami a Life számára rendelkezésre áll, nagyon sok eredményt ír el, de ez a nemzeti költségvetésekhez képest egy csekély összeg. Tehát az a kevés pénz, amit az európai költségvetésből a régiókba folyhat, ez a regionális és önkormányzati kasszákba kell, hogy folyjon, vagy ugye a pénzügyminiszterekhez. Tehát nagyon jónak tartom Helga megközelítését, és arra kérném az összes kollégát, hogy Helga javaslatát támogassák. Köszönöm szépen, Juta, Salvador. president. Köszönöm, elnök úr. Nem ellenzem azt, amit Helga jelentésében kidolgozott, és azt sem amit Juta mindehhez hozzátett. Szeretném felhívni a figyelmet az ötös módosításra, valamint a hatosra, amelyek Helga Trüppel jelentésében szerepelnek, és itt konkrétan az Európai Unió általános költségvetésének százalék arányairól beszélünk. Arra gondoltunk, hogy amikor a Súra Bizottság foglalkozott ezzel, talán nem lenne túl helyén való az új költségvetési eljárást bevezetni a 2014-től 20-ig tartó időszaknál. Nem kellene itt a konkrét számokról beszélnünk az egész költségvetés vonatkozásában. Nem kellene tehát arról beszélnünk, hogy az költségvetés egészének szempontjából a program pontosan mennyit kapna, tehát Helgát és Jutát is arra kérném, hogy ha lehet, akkor értékeljék ezt az esetleges ellentmondást a százalék arányok között, amelyek itt ebben az anyagban szerepelnek. Vizsgáljuk meg, hogy ez összeegyeztethető-e azon ajánlásokkal, amelyeket a Súra jelentés kapcsán megfogalmaztunk. Ettől eltekintve egyébként semmilyen ellenvetésünk nincs tartalmilag a jelentéstervezettel kapcsolatban. Très bien, merci. Rendben, köszönöm szépen. Helga. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzájárulásokat. Külön köszönöm Jutának, hogy támogatja a megközelítésemet. Egy politikai érvelés van azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy megnevezzük a százalékot. Tudom, hogy erről már folytatunk általános vitát, de én úgy döntöttem, hogy nem fogok konkrét számot említeni, ezt nem is kellene most megtennünk ebben a pillanatban, de világossá kell tenni politikai szempontból, hogy mit akarunk elérni a live programmal. Ambiciózusabbnak kell lennünk, összevetve az összes megnézzük a nyilatkozatokat, amik arról szólnak, hogy mit akarunk tenni a klímaváltozási, klímaváltozásból adódó kihívásokkal szembeni küzdelemben. Én úgy döntöttem, hogy így járok el, én azt gondolom, hogy ez helyes, és összhangban van a szabályainkkal és döntéseinkkel, tehát majd meg kell látnunk. Én arról meg vagyok győződve, hogy így lehet eljárni, például más területeken is volt már az életen átadó tanulás kapcsán is, amit Szidónia javasolt. Én azt gondolom, hogy ezzel nem teszünk tönkre a keretünket, hanem egy világos politikai kötelezettségvállalás arról, hogy mit szeret. Köszönöm szépen, köszönöm Helga. Azt hiszem, hogy elég széles konszenzust értünk el. Én örülök annak, első Európai Parlamenti mandátumom idején én találtam ki a LIFE-ot, annak idején voltam a költségvetési jelentéstevő. A szó ez a környezetvédelmi költségvetési sor, franciául, egy francia rövidítés. Annak idején még nem értünk el oda, de talán Helga eljut oda a célhoz. Azt szeretek volna, hogyha egy struktúrás alapot hozunk létre. Ez volt az elképzelés. Egy struktúrás alap, fej, fejlesztés, kohézió, szociális politika és szociálpolitika és a környezetvédelem. Ugye ezt most feltátható fejlődésnek nevezzük ma már. Hm, azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné, ha nőnének az erre kiadható források. Amit Helga javasol, és eh, ugye Szevador is azt mondta, hogy meg kell nézni, hogy eh, ami egy korábbi döntésünket illet, hogy ezzel összhangban van-e ez a formátum, és hogy megfelele a több éves pénzügyi keretnek, mi majd akkor döntünk. Most pedig arra emlékeztetnék, hogy hogy is haladunk majd. A módosítók leadási határideje holnap, hát ez nagyon gyors. Hát igen. Holnap reggel fölkelnek, és illetve éjszaka módosítókat írnak, és holnap behozzák. Nos, a, az MV bizottságban szeptember 19-én lesz szavazás, és mi aztán a tanácsal fogunk tudni tárgyalásokat folytatni, és meghatározzuk a további módosító határidőket. Köszönöm szépen, Helga! Elérkezett a pillanat a 19-esre. Szeretné elnapolni? Miért? Rendben, rendben. Tehát, Később szeretné önt beszéltetni. Eider beszél extázisban. Az innovatív pénzügyi eszközök a több éves pénzügyi keretben Eider. Köszönöm, elnök úr. Igen, az előbb egy kicsit megpróbáltuk előbbre vinni ezt a pontot, mert úgy tűnik, hogy mindig, amikor pénzügyi eszközökről van szó, akkor az valahogy csütörtök délutánra esik, de hát ez már csak így van. Ahogyan említette, ez a jelentés az innovatív pénzügyi eszközökről szól, és a bizottság javaslatáról a következő 2014-től 20-ig tartó pénzügyi tervre vonatkozóan, egy előzetes eszmecsere során már felvázoltuk, hogy eléggé általános lesz ez a jelentés, tehát nem megyünk bele minden egyes pénzügyi eszközzel kapcsolatban a részletekbe. Nem volt ez a jelentésnek a célja, és a bizottságunknak sem volt ez a célja, mert ez a szakbizottságok feladata, hogy ők elemezzék a különböző pénzügyi eszközöket. A jelentés első részében arra törekedtem, hogy felvázoljam, elmagyarázzam lehetőleg egyszerűbben, hogy mik ezek a pénzügyi eszközök, és hogy miért használjuk őket, és mire. Azt mondhatnánk, hogy a pénzügyi eszközök célja a beruházások szintjét ösztönözni a gazdaságban, és ezen pénzügyi eszközök egy katalizátor hatással bírnak, több forrást tudnak mozgósítani, és ezáltal lehet jobban finanszírozni az ilyen stratégiai projekteket, amelyek az unió fejlődéséhez járulnak hozzá. Máskülönben ezt a finanszírozást nem tudnánk biztosítani, mert ezen pénzügyi eszközök főleg olyan eszközökben, olyan helyzetekben érvényesülnek, amikor nem optimális a pénzügyi helyzet. Egyfelől itt ugye saját tőke, kockázati tőke, valamint az adósság eszközök, amelyeket hitelgaranciaként vagy refinanszírozásként lehet felhasználni. A jelentés első részében megpróbáltam leszögezni azt is, hogy mit jelentenek a különböző fogalmak, hogy nehogy félreértésre kerüljön sor egyfelől, és a kockázat amely a pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatban felmerül. Szerettem volna jelezni, hogy a kockázat teljes mértékben korlátozott, és ez ellenőrzés alá vont, mert az elkötelezett összegek legfeljebb ugyanolyan kockázattal bírnának, mint egy szubvenció, ami ugye nem visszatérítendő támogatás. Szerettem volna még leszögezni, hogy ezen pénzügyi eszközök semmiképpen nem helyettesítik a szubvenciókat, a támogatásokat, és nem is lehet őket ürügyként felhasználni arra, hogy csökkentsük a költségvetést. A jelentés második és harmadik részében megpróbáltam elemezni a bizottság javaslatait, valamint bevezettem néhány, felvezettem néhány kérést a bizottság irányába. Általánosságban véve elmondhatjuk, hogy jó úton halad, jó irányba halad a bizottság, támogatjuk a különböző döntéseket, amelyeket meghoztak, mint például a racionalizálás vagy a pénzügyi eszközök számának korlátozása, mert így jobban összpontosíthatjuk az eszközök felhasználását. Azt is jónak tartjuk, hogy különböző tőke platformok jöjjenek létre, és hitelfinanszírozási platformok, mert ezáltal koherensebb lehet ezen eszközök felhasználása. Ezt ugye a műhely munka során is láttuk, hogy ez nagy érdeklődésre tart számot. A bizottság egy másik elképzelése pedig az, hogy a szubvenciókat és a hiteleket összekapcsolja, ami szintén nagy, ami szintén nagy a kereslet. 1,7 milliárd euróra volna szükség 2020-ig, volna szükséges ez a finanszírozás az európai projektek számára, és a pénzügyi eszközök ehhez nélkülözhetetlenek lesznek. De ez nélkülözhetetlen lesz, és hogyha jól alakítjuk ki ezen eszközöket, akkor sikerül kellő tőkét mozgósítani. Megpróbáltam elmagyarázni ebben a jelentésben, hogy mit értünk a jó kialakítás alatt. Egyértelmű, átlátható jogalapra van szükség, egyértelmű és egységes szabályozásokra a jelentéstételnél, ezáltal az információ megbízhatósága, valamint a pénzügyi eszközök vonzósága között is egyensúlyt tudunk teremteni. És a reflow is fontos. A költségvetési rendeletnél sikerült egy előrelépést tennünk, úgy tűnik, hogy ismét fel lehet használni a, a, a reflow-t az előzetes és utólagos értékelés által meg tudjuk állapítani azt, hogy egy olyan helyzetben vagyunk-e, amelyben fel kell használnunk ezen pénzügyi eszközöket, vagy elképzelhető, hogy ugye szubvenció áll fenn, vagy a piaci szabályok érvényesülnek. A jelentésben azt is kérjük a bizottságtól, hogy megismerhessük, hogyan működnek ezek az eszközök, szükség van-e például a módosításukra, megfelelően értékelnünk kell őket, és ezért egy éves jelentést kérünk a bizottságtól, amelyben azt kérjük, hogy felbont tehát hogy bontsa fel típusok és tagállamok szerint, hogy minden információ rendelkezésünkre álljon. Továbbá a rugalmasságot is kérjük a bizottságtól. Ez egy olyan kifejezés, amelyet a költségvetés vonatkozásában gyakran hangoztatunk, és a pénzügyi eszközöknél is, hiszen a javaslat 2014-20-ig tart, és tudjuk, hogy a pénzügyi piacok helyzete milyen, hogyan működnek, azt sem tudjuk, hogy hogyan működnek majd az eszközök. Lehet, hogy jól működnek majd, kitűnően, de az is lehet, hogy hibák lépnek fel, lehet, hogy több pénzt igényelnek, vagy kevesebbet. Tehát a költségvetési hatóság kell, hogy döntsön éves szinten azon összegekről, amelyeket elkülönítünk a különböző össze- eszközök számára a költségvetési folyamat során és végezetül egy további lépést is teszünk a bizottság javaslatához képest, mert ezek a pénzügyi eszközök, amelyek ugye szerintünk jól vannak megtervezve, és remélhetőleg pozitív hatást váltanak majd ki az európai gazdaságra, szerintünk ezek elég korlátozottak, főleg bizonyos rövid és középtávú projektekre és beruházásokra korlátozódnak. Mi pedig ennél szeretnénk tovább menni. Tudjuk ugyanis, hogy nagyon sokan magán megtakarítás, amely keresi azt, hogy hol lehetne befektetni, és keresi a különböző megbízható és biztonságos pénzügyi termékeket. Nekünk pedig szükségünk van arra, hogy ezen megtakarított pénzeket ide vonzuk, ezt a tőkét, hogy ezáltal projekteket tudjunk finanszírozni mostantól 2020-ig. Úgyhogy szerintünk a bizottságnak tennie kell egy lépést előre, és egy új pénzügyi eszközt kell teremtenie, amely ezt a megtakarított magántőkét összekapcsolja az Európai Unió szükségleteivel, hogy hosszabb távú projekteket és stratégiai fontosságú projekteket is finanszírozhassunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy értékelni kell a bizottság javaslatát, hanem, mint ugye mindig, ennél egy picit többet is kérünk, mert nagy örötörőek vagyunk a munkánk során. És ezek után várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm. Merci beaucoup, Eider. Köszönöm szépen, Eider, ez világos volt, Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék, népáti árnyék előadóként közelebbről megnéztem ezt a jelentést. Általában gratulálunk a jelentéstevőnek. Hát itt nagyon is indokolt, mert valóban elmélyült gondolkodás eredménye ez a jelentés. Amikor egy szöveget át kell dolgozni, végig kell gondolni, hát nem nagyon van rajta mit javítani, annyira kiváló. Nyilvánvalóan támogatjuk a jelentéstervezetet, és ha megengedik, egy pár építőkockával gazdagítanám, vagy megerősíteném ezt a alapot, ezt az épületet. Két elem van, ami szívügyem, amelyet kiemelnék. Először is, ami az európai többletértéket illeti. A második dolog, ezt elmondták már, ugye a különböző befektetés beruházási helyzetek értékelése, ki kell emelni azt is, hogy ez alá vetődik a költségvetési rendeletnek, a nyolcas fejezetnek, amely az új rendelet lesz majd. El kell mondani egyszer mindenkorra, látjuk, hogy a a tanács minden alkalommal, minden alkalommal, amikor új pénzügyi eszközök vannak, akkor újabb függelékeket, annexeket dolgoz ki. Tehát nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy olyan dolgokkal egészítjük ki, ami nem jó. Ugye van egy költségvetési rendelet, azt hiszem, hogy ez világosan elmondani, ez az alap. Most, ami az Európai Unió felelősséget illeti, az unió fejlépésnek láthatósága. Minél bonyolultabb a termék, annál inkább eltűnik az Európai Unió, annál kevésbé válik láthatóvá. Ezen feltételek mellett azt hiszem, hogy valóban nagyon és körültekentően kell eljárni, mert nem szabad, hogy az Európai Unió láthatósága megszűnjön, vagy eltűnjünk szem elől. Az állásképpen azt mondanám, hogy azt gondolom, hogy Eider helyesen mondta, több ezer milliárd van a pénzügyi piacokon, a nyugdíj alapokban, a magántőke alapokban, és ezek az alapok stabil, garantált projekteket keresnek, amelyek nem adnak lehetőséget a spekulációra. Nagyon fontos, hogy jó projektet találjunk, és nagyon fontos garantálni ezeket amikor problémáink vannak, például ami, a, ami az egyik állam alapokat illetik, nagyon fontos, hogy találkozzanak ezek az elemek. Mármint a magán pénzügyi piacok felhője összeütközik majd a másik felhővel, és majd hát esik az eső. Egy dolog van, ez olyas valami, amit szeretnék még egyszer, amivel ki, amit kiegészítenék, módosításként fogalmaznék meg. Ugye, ha a piacra olyan pénzügyi termékeket vezetünk be, amelyek új pénzügyi eszközöknek minősülnek, mert ezek vonzó termékek, amelyek bizonyos volumennel rendelkeznek, egy biztonságot is jelentenek. El lehet képzelni, hogy ezek a termékek még bonyolultabbá válnak, olyan feltételek mellett használnák, ami nem, amit nem gondoltunk, hogy olyan bizonyos termékek esetén, ha nem vagyunk eléggé világosak a rendelkezéseket, a használati megfogalmazza, akkor hát oda kell figyelnünk arra, hogy a piacok ezeket a termékeket nem olyan módon bonyolítsák, hogy nem lehet rendeltetésszerű alkalmazásra kerül sor. Az emberek nem mindig körültekintőek, de azt gondolom, van, akik nem hisznek ebben, de szerintem én nagyon hiszek a rendelkezések fontosságában. Én azt gondolom, hogy lehetnek problémáink. Meg kell néznünk azt, hogy lehet, hogy önálló életre kellhetnek ezek a termékek. Az Európai Garancia Alap is, eh, ezt már elmondta a jelentéstevő, az Európai Unió vállalása, költségvetési szinten, ez csak a célkitűzésekhez kapcsolódik, a költségvetési hatóság adott összeget biztosított erre, ezen túl nem lépünk, de nagyon fontosnak tartom a rendelkezéseket, felhívnám a figyelmet arra, hogy a pénzügyi piacok pár éve a legkülönbözőbb termékekre voltak, legkülönbözőbb hatással, azt hiszem, hogy azért elkölcsi vagy morális tanulság is levonható, hát joggal gyanakodhatunk. Köszönöm szépen, Dominik. Én azt gondolom, hogy azt mondta a jelentéstevő és Dominik is, hogy ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos. Olyan eszközöket kell itt azért megerősíteni, amelyek segítségével szembe tudunk nézni egy nagyon furcsa egyedi helyzettel, amelyben nagyon sok pénz áll rendelkezésre, vannak ugye a szuverén alapok, állami alapok, aztán a fizetési mérlegek feleslegei, aztán a különböző kőolajadók, ból adódó bevételek vagy jövedelmek. Olyan pénzügyi masszák vannak, amelyek össze felhalmozódtak. Én az LKB volt elnökével, Jean-Claude Trichével beszéltem, és azt mondta, hogy mandátuma idején, tíz év alatt pénzügyi masszák vagy tömegek, amelyek a fejünk felett lebegnek, mint ezek a felhők, és amelyek egyik napra a másikra megszűnhetnek, egy adott helyre leesnek, egy országra bedőlnek, rádőlnek, 35-szörösével megnövekedtek. Van igazi pénz, hamis pénz, spekuláció, spekuláció, és ez nagyon-nagyon bonyolult, de egyrésztről hihetetlen pénz massza áll befektetésre készen. Persze nagyon fontos a megtérülés és a biztonság, az európai szervezetek, amelyek a transformációt hagyják végre, ezt így hívjuk, hogy általában a bankok végzik ezt a transformációt banki nyelvre. Tehát rövid távú pénzeket, folyószámlákat átalakítanak közép- és hosszú távú hitelekké. Ezek a szervezetek a pénzügyi válságot követően azt látják, hogy csökken a transformációs készségük, képességük. Egyrészt azok törékenysége miatt, akik spekuláltak, de azért is, mert hogy megerősödnek a szabályok. Bázel 3, Solvency 3, Omnibus X, amely arra kötelezi ezeket a szervezeteket, hogy a saját tőke részesedésüket, adatta a, a tőke, saját tőke követelmények is megszigorodnak. Tehát eh, hogyan kell ezzel eljárni? Hogy oldjuk meg ezt a, az egyenletet. Ugye egy új eszköz fognak bevezetni, vannak ugye a projektkötvények, erről is tudtunk már beszélni, vannak pénzügyi eszközök, innovatív pénzügyi eszközök, erről beszélünk ugye most, és eléggé valószínű, ahogy ezt a mindenki is mondja, hogy nagyon gyorsan fognak nekünk javasolni egy kritikus tömeget elével, tehát alacsonyabb kamaton, több láthatóságot garantálnánk, egy ö, nagyobb likviditással rendelkező piacot elérve. És ö, bizonyos projekt portfóliókat hozunk létre. Strukturált ö, termékekről van szó, ami a tőkesítést illeti, tehát önmagában kritikus persze ez, de nézzük meg nagyon közelről, Innoválni kell, de nagyon is józan módon nem szabad hazardőrködni. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, a hozzászólóknak. Nézzük meg az ütemtervet. Július 19 a módosítók leadási határideje. 6, szeptember 6-án fogjuk megszavazni. Több hozzá több szavazás lesz szeptember 6-án, sokat fogunk szavazni aznap. Most pedig rátérünk 8-as napi rendi pont. A halászat. Egy kicsit témát váltunk, az évezeteket váltogatjuk, az utolsó szabadság előtti délutánon. Alfonzi kollégánk már halászik, vagy horgászik, Korzikán, de Izabel itt van. Izabel helyettesíti. Itt az északi tengeri halászat, nem a korzikai halászat. Én hozzá Alfonzit képviselem, hogy bemutassam önöknek a, azt, hogy támogatja ezt a projektet. A bizottság az Európai Unió nevében kidolgozott egy új megállapodást a Dán és a grönlandi kormányról. Ez egy hármas 3 éves, 2013. január 1 éve kezdődik, 17 millió, kb. 17 millió euró évente ez az összeg, 15 millió euró évente, amely a grönlandi kizárólagos gazdasági térséghez való hozzáférés jelenti, és több mint 2 millió euró egy kiegészítő összeg, amelyet az Európai Unió a grönlandi halászat támogatására fordít. Több rendelkezés feltétel van, garantálni kell a grönlandi halászati zónákban a fenntartható halászatot, a halászatnak alkalmazkodni kell, a, nagyon fontos tehát a, egy tudományos együttműködés nagyon fontos, nagyon fontos egy azt, hogy milyen európai szabályok, milyen szabályok vonatkoznak majd az európai ö, is, mi támogatjuk ezt, és a következő napokban Korzikában elküldi majd a úr jelentését. Van-e most a jobb oldalon valami, van-e megjegyzés a Köszönöm szépen! Ez a jelentés a kapcsolatban, tehát a tevek szerint ezt a jelentést július 20-án küldik el fordításra. Nincsen módosítók által ideje, ugye ezt még meg kellene határozni. És alapvetően a szavazás 6-án szeptember 6-án lesz, hogy az októberben szavazó halászati bizottságnak be tudjuk mutatni már a végeredményünket. A kollégának meg kell határozni a módosítók leadását. Köszönöm szépen François Alfonzi, nagyszerűen képviselte őt Izabel Duha. Elnézést. Ugye ez egy véleménytervezet. Igen, vagy nem, mert nincs módosítás, nincsen határidő. Igen, vagy nem. Igen, szavazunk legközelebb. Nagyon jó. Valódi demokratikus eljárás. Korzikai módra. Mónika, hát itt van hol jár Mónika, Szupersztárok. Három jelentése van, amelyek kiegészítik Dominik Riki jelentését, ugye a, nemzet, a belső biztonsági alap, arra kérem Monikát, hogy a hármat mutassa be, szeretessék. Kedves elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm szépen, hogy mindjárt mindhárom jelentésről beszélhetek egyszerre, tartalmilag össze is függnek. A menekültügyi és migrációs alapról, a vízumügyi alapról és az általános igazgatási rendelkezésekről van szó, ami a migrációs és ügyi, valamint belbiztonsági alapot illeti. Eddig négy alapról beszélhettünk a belpolitika területén, többek között a határőrizeti alapról és egyebekről, és volt két program is ezen a téren valamint voltak különböző igazgatási szabályok a különböző programokkal és alapokkal kapcsolatosan. A bizottság az új többéves pénzügyi keretre vonatkozóan azt irányozza elő, hogy csak két alap legyen a jövőben, és legyenek egységes igazgatási szabályok mindkét alap esetében. Úgy gondolom ez egy nagyon fontos előrelépés, és azt hiszem meg is felel a parlament követeléseinek. A tervek szerint közös kezelésű forrásokról beszélünk majd, ennek keretében pedig le, lesz majd egy politikai párbeszéd a tagállamokkal, annak érdekében, hogy a konkrét finanszírozási prioritásokat közösen meg lehessen határozni. Tulajdonképpen hasonlóképpen alakul majd, mint ma a strukturális politika területén. Emellett közös kezelést irányoz elő a tervezet a források tekintetében, a sürgősségi esetekben és a Smart Borders eh, információtechnológiai rendszer vonatkozásában is. Vannak programok, amelyekben több éves programozás lesz a jövőben érvényben. Az ISEC program esetében például egy éves programozás történt, vagy pénzügyi tervezés, ez nehézségeket okozott, itt tehát változás várható. A társfinanszírozási arány az EU által általában 75%-os lesz, 19 90%-os a stratégiai prioritások esetében, 100%-os a sűrűségi esetekben. Akkor is, hogyha konkrét forrásokról, költségvetésekről most nem beszélünk, azért megnéztem óvatosan a számokat, és meglepett, hogy bizonyos tartalmi prioritások számára nem szánt a bizottság elegendő forrást. Nem tudom, hogy ezeket a különböző témaköröket pénzügyileg hogyan is lehet majd ellátni. Gondoljunk az új kiber biztonsági központra. Az Europol ugye mínusz 10%-kal kell, hogy boldoguljon. Nem tudom, hogy személyzet szempontjából és a források szempontjából hogyan kellene akkor majd itt boldogulni a jövőben. Más költségvetési tételek esetében ugyanez a kérdés merült fel bennem. Az első években ez a több éves pénzügyi keret a tervek szerint még a 2013-as szűkös keretekhez képest is alacsonyabb mértékű, ez valószínűleg vitákhoz fog vezetni. Különös tekintettel arra, hogy a határőrizet, a migrációs kérdések és a menekültügy nagyon fontos feladatok. Az Európai Parlament úgy gondolja, ezeket a feladatokat megfelelően el kell látni. Ami az alapok struktúráját illeti, úgy gondolom, hogy a források struktúrájának a megváltoztatása jól sikerült, különös tekintettel a két alapra és az új igazgatási szabályokra. A bizottság egy kicsit bőkező volt ismét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, ez sűrűn előfordul, Sokszor itt a Költségvetési Szakbizottságban ennek révén egy kicsit el is veszítjük az áttekintést, annak vonatkozásában, hogy mi valósul meg és mi nem. Tehát ügyeljünk arra, hogy csak arra korlátozzuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, ami gyakorlatilag valóban alkalmas arra, de a politikai döntéseket ne delegáljuk, ezeket közösen kellene meghozni a parlamenttel az együttdöntési eljárás keretében világos természetesen az is, hogy a források átláthatósága, a források megfelelő elköltéséről is gondoskodnunk kell, és fontos, hogy legyen egy világosan meghatározható európai hozzáadott érték. Az én módosítóim arra vonatkoznak, hogy szükségesnek tartom, hogy azok a tagállamok, amelyek igazgatásilag gyengélkednek, ezek támogatást kapjanak a bizottságtól. Ez nyilván nem mentesíti kötelezettségeik alól a tagállamokat, de az, hogy évekig nézzük ölbetett kézzel, hogy hogy nem működnek a dolgok, az sem vezet semmire. Fontos ezért az adott érintett országok támogatása, ha arra szükség van. Ugyanakkor észszerűnek tartanám az előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket is, nem tartom jónak a 100%-os EU-s finanszírozást bizonyos intézkedések esetében, mert ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió finanszírozná például a nemzeti szinten alkalmazott személyzet bérét, ugye nem ez a cél. Fontosnak tartanám továbbá a politikai párbeszédet arról, hogy az érintett ügynökségeket is bevonjuk a párbeszédbe, hogy ők valóban szólhassanak az ügynökségük részéről, annak érdekeiről, szükségleteiről, és fontos, hogy ne csak a bizottság vehessen részt a politikai párbeszédben, hanem hogy az ügynökségeket is bevonjuk a tárgyalásokba, eszmecserékbe. A szöveg összhangban áll az a módosított költségvetési rendelettel, javítja a közös kezelési források ellenőrzését, és egy éves előfinanszírozásra lenne szükség annak érdekében, hogy szavatolható legyen a finanszírozás folytonossága. Itt eddig voltak súlyos problémák. 3,52 milliárdot irányi, irányoztunk elő, 31 a Smart Borders-re, a többi pedig sürgősségi intézkedésekre vonatkozna. Ide tartozik a belbiztonsági alap is, és jelentéstevőként főként azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy az európai források hozzáadott értéke értelmében fontos lenne, hogy a tagállamok a közös prioritások keretén belül mozogjanak, annak érdekében, hogy ne duplázzuk meg a munkát, és ezt ne finanszírozzuk EU-s pénzekkel. A menekültügy és migrációs alap esetében 80%-ot nemzet lehet fordítani. Az én módosítóimit főként az átláthatóságra vonatkoznak, a komplementaritásra, fontos, hogy odafigyeljünk ebben az esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számára, itt is egy kicsit sok az erre irányuló javaslat. Köszönöm szépen, megjegyzés. Mielőtt a pénzügyi eszközöket lezárnánk, erről kellett volna az előbb már szólnom, mert eh, elszállingoztak a kollégák, elpárologtak pontosabban. Tegnap este, de minden vacsorámról beszámolok, tegnap este Konietkált Bájos biztos asszonynal beszéltem, aki ugye a környezetvédelemért e, e, illetékes. Megér. Azt hittem, hogy megértettem. Vagy azt úgy értettem a bemutatásából, vagy előadásából, hogy jövő január 1-ével az LTS rendszer, tehát a kibocsátási egységek kereskeden az LTS alkalmazandó, méghozzá az LTS piac úgy működik, valahogy ingyen, ingyenes kibocsátásokkal, tehát az egy ilyen árverés, ahol a másodlagos piacon megfizetjük ezeket. 2013. január 1-ével a légitársaságoknak fizetniük kell, ugye tudják, hogy a légitársaságok Európába szállítanak, de nem Európában van a központjuk, ezzel kapcsolatban van egy ilyen eljárás. Minden, be, minden szennyezőnek fizetnie kell január 1 jövőre. Úgy gondoltam, hogy Edgál biztos asszony elküzdés az volt, vagy legalább egy részét a bevételeknek, amelyeket ebből az értékesítésből, a kibocsátási jogok értékesítésből lehet generálni, környezetvédelmi politikákat lehet majd finanszírozni. Önmagában nagyon érdekes ez az elképzelés, de azonnal föltettem magam a kérdést, amit nem tudtam neki föltenni közvetlenül, de a titkárságomnak jelzem, a jelentéstevők, a saját erőforrások jelentéstevő és más kollégáknak, munkatársaknak, akik a pénzügyi eszközöket nyomon követik. Jelzem ezt, hát azt, hogy a kérdés, azt a kérdést lehet feltenni, a bizottságnak már jóval korábban föl kellett volna tenni hivatalosan, de ha most teszi fel, az is jó. Azt kell megtudnunk, hogy ki lehet ezen források kedvezményezetje, amikor az egy európai rendszer, alapvetően a közösségi költségvetésbe kellene folynia ezeknek a pénzeknek, az LTS szabályozása szerint ezek a források a nemzeti költségvetésbe folynak be. Ha egy részét ennek a forrásnak meg tudnánk kaparintani európai politikákra, egy adhok pénzügyi eszközt lehetne ezzel táplálni, vagy lehet, hogy saját forrásnak tekinthetjük. Én csak ezt a pontot szeretném felvetni. Lehetőségünk volt erről beszélni, már egy ideje igyekszünk a saját források listáját szeretnénk összeállítani. Kicsit visszaléptünk, mert Lewandowski biztos úr, Semet a biztos úr azt mondta, nem, ez az mi valami, amit le van zárva, le van szabályozva, ezt a dosszét ne nyissuk meg, semmi esély. De úgy látszik, hogy, úgy látszik, hogy a bizottság kicsit meggondolta magát, vagy új biztosok másként gondolkoznak. Nos, nagyon szépen köszönöm Mónikának ezt a bemutatót, a három jelentést. Elmondanám tehát, hogy mik a határidők. Módosítok leadási határideje július 19, a véleménytervezetről. Szeptember 6-án szavazunk, és a Libe bizottság célja a novemberi szavazás. Most pedig még kettő dosszénk lenne. 12-es, 13-as, Gottmannis sajnos nincs itt kollégánk, megfosztott jelenlététől, tehát ezt a pontot nem tudjuk lefolytatni. Az egész frakciója eltűnt, mert mint Gottman úré. Azt javaslom, hogy hagyjuk meg a szót a legkomolyabb tagunknak, aki a végén, majd ő fogja lekapcsolni a villanyt. A Connecting Your Facility, Joran Ferm kapja meg a szót. Frakcióm is elég kis számban van már csak jelen, de azért még nem tűnt el teljesen. Nem szeretném ezt az eszközt hosszadalmasan ismertetni, mert feltételezem, hogy mindenki ismeri ezt a programot. Csak azt szeretném megemlíteni, hogy ez az új integrált finanszírozási eszköz, a transeurópai hálózatok, a szállítás, a az infrastruktúra számára 50 milliárd euró, egy óriási emelés a korábbi szinthez képest, ebből az 50 milliárdból 10 milliárd a kohéziós alapokból származ, származik, azon összegből, amelyet a kohéziós országok számára különítettek el. Számos módosítót előterjesztettünk, csak röviden adnék áttekintést arról, hogy ezek mit tartalmaznak. Először is a standard módosítókat terjesztettük elő. Másodszorban megpróbáltunk kitérni arra a kérdésre, hogy nagyon nagy szükség van a beruházásokra, ez szerintünk rendkívül fontos, és ez problematikus is egyben. Olvastunk a Dán elnökség alatt kommentárokat erről az eszközről, azt hallhattuk, hogy fontos ugyan, de a jelenlegi költségvetési helyzet semmiképpen nem teszi lehetővé azt, hogy az Európa Bizottság javaslatának eleget tegyünk. A probléma véleményem szerint az, hogy könnyebb az új eszközöknél lefaragni a kiadásokat, ahol új ambícióink vannak, mint azon eszközöknél, ahol már oda ítéltük az összegeket. Így az európai összekapcsolódási eszköznél könnyebb lefaragni, mint a kohéziós politikánál vagy a kapnál, hiszen itt olyan összegről van szó, amely a tagállamoknak már a kezükben van, míg ez az eszköz egy új cél. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg az új, ezen új célkitűzéseknek eleget tehessünk a forrásokkal. Az egyik fő probléma, amelyet tapasztaltunk az európai gazdaságoknál, az nem csak az, hogy nagyon súlyos a gazdasági válság, hanem az is, hogy nem elegendő a beruházás szintje az európai gazdaságokban, és ez már hosszú évek óta tart, még mielőtt kibontakozott volna a válság. Ez ellen pedig tennünk kell valamit. Gondoskodnunk kell arról, hogy egy tényleges belső piac jöjjön létre, nem csak a szabályozásokat kell leépítenünk, hanem ténylegesen integrálnunk kell az európai belső piacot, mert ezen, és ezen beruházások szerintem rendkívül fontosak, ezt hangsúlyozni kell a jelentésben. A 10 milliárd, a kohéziós alapokból származó 10 milliárd volt a legvitatottabb pont, ugyanis számos kohéziós tagállam úgy érzi, hogy a, elveszik tőlük a nemzeti borítékot, és ezt más célból használják fel, amely célt nem tudják annyira befolyásolni. Én védeném a bizottság álláspontját a tekintetben, mert tényleg európai hozzáadott értékű projektek finanszírozására van szükség. Azt javaslom, hogy hang, határozottabban hangsúlyozzuk a földrajzi egyensúlyt, amikor az eszközzel kapcsolatos források odaítéléséről van szó. És úgy gondolom, hogy egyértelműen kell fogalmaznunk a tekintetben is, hogy egyes kohéziós országok igénylik majd a bizottság támogatását, hogy megfelelő projekteket tudjanak kidolgozni, és nem csak erről a 10 milliárdról van szó, hanem arról is, amikor az Európai Összekapcsolódási Eszköz más részeihez kérnek finanszírozást, ugyanis jogosultak arra is. És Eider jelentésével kapcsolatban ugye attól tartanak, hogy ugyanaz történik, amikor, mint ami a pénzügyi eszközöknél. Viszont az európai beruházási eszköznél a pénzügyi finanszírozás főleg a fejlettebb nyugati országoknak lesz, ugyanis akkor, ugyanakkor a kohéziós országok számára nehezebb lesz pénzért folyamodni és finanszírozást kapni. Úgyhogy erre a pontra is, erre az aggár is megpróbálok majd kitérni a jelentésben. Elismerem ezt a kockázatot, ugyanakkor az is igaz, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy földrajzi egyensúlyt teremtsünk ilyen esetekben is. A pénzügyi eszközök általánosságban véve egy olyan terület, amelynél módosítókat terjesztünk elő, mert rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy megoldást találjunk a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos problémára. Ugye ott volt a projektkötvényekkel kapcsolatos jelentés. Azt hiszem, hogy annak bizonyos kitételeit ebbe a jelentésbe is át kell venni, például azt az elképzelést, hogy a különböző eszközök ütvözését hogyan oldjuk meg, hogyan tudjuk összekapcsolni a különböző pénzügyi eszközöket, erre a kérdésre is megoldást kell találnunk. És úgy gondolom, hogy a jövőbe kell tekintenünk, úgy, ahogyan ezt Eider tette a jelentésében, legalábbis meg kell nyitnunk a kaput egyéb ambiciózusabb pénzügyi eszközök előtt, mint például ugye a projekt kötvényekkel kapcsolatos kezdeményezés, ez csak egy kísérleti projekt. Ezt is megpróbáljuk majd kidolgozni a jelentésben. És vannak talán egyéb technikai kérdések is. A projektportfóliókat is bevezetjük. A bizottság azt javasolta, hogy biztosítani kellene azt, hogy az eszköz egyik részéből a másikba átcsoportosíthassuk az alapokat. Egyetértek ezzel. Ha úgy véljük, hogy a szükségletek az energia ellátás terén növekednek, viszont nincs akkora igény például a digitális területen vagy a szállítás területén, akkor a kiigazításokat lehetővé kell tennünk. De ez egy politikai kérdés, és éppen ezért a költségvetési hatóságnak kell a döntést meghoznia, Be, nekünk is ebben részt kell vennünk. Ha nem így teszünk, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan bírálni fogják ezt a folyamatot. Továbbá úgy vélem, hogy az eszköz hatáját is meg kell vizsgálnunk. Eddig csak az infrastruktúrára összpontosít, ugyanakkor vannak olyan területek is, amelyeknél meg kell néznünk, hogy nem lehetne a hatályt bővíteni. Például a megújuló energiaforrásokkal vonatkozó beruházásokat talán bevonhatnánk. Röviden ezek lennének a módosítók, és természetesen nagy érdeklődéssel várom a javaslatokat és kommentárokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jürgen. Van-e kérdés, megjegyzés? Úgy tűnik nincs. Jó, akkor emlékezek önöket, hogy itt egy kicsit hosszabb időnk van. Módosítók leadási határideje szeptember 3. A jelentést szeptember 20-án fogjuk megszavazni nálunk. A TRAN és az ITRE bizottságok novemberben fognak szavazni. Kedves kollégáim, Szerintem kimerítettük a napi rendünket. Szeptember 6-án találkozunk, mint több mint, mint egy tíz szavazás lesz, tehát majd nagyon kellemes szabadságot kívánok mindenkinek, köszönöm a munkatársaknak, az intézmény, a bizottság, a tanács, képviselőjét a tolmácsoknak is köszönöm, hogy segítettek minket ezeket, ezen ülések mindegyikén az első szemeszterben azt hiszem, hogy megérdemeljük a kellemes szabadságot, hogy a második szemesztert frissen, fiatalon kezdjük. Köszönöm. Bezárom az ülést.